igénylő kérdést, 5 percre önél szó. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsi képviselők. Ezen szóbeli kérdésben arról van szó, hogy 2007-ben az Európai Bizottság benyújtott egy koncepciót, amely az alacsony széndiokszidú széndiokszid kibocsátású technológiákba való beruházást támogatta, és ezeknek a gyors alkalmazását. Konkrét javaslatok fogalmazottak ebben be, meg itt a szélenergia, napenergia, villamoshálózatok, bioenergia, CCS, atommaghasatás, Európai Kutatási Szövetség, aztán folyamatosan aktualizált európai technológiarendszerek, és egy irányító bizottság létrehozása stratégiai kérdésekben. A legfontosabb kérdés a finanszírozás volt akkor, de ez nyitva maradt. A hetes kutatási keretprogramban eh, több mint 800 millió, 868 millió eurót terveztünk erre a célra, de ezt mindenki tudja, hogy ez nem elég. 2009-ben az Európai Bizottság a finanszírozásról szóló közleményében, amely ezen alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákra vonatkozott, megfogalmazta azt, hogy az energiakutatást az elkövetkező időszakban meg kell háromszorozni, 50 milliárd eurót kell beruházni. Ez a ezt a finanszírozást a legfontosabb alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák között kell szétosztani, hogy Európa a foszilis energiaforrások felől elmozduljon a megújuló energiaforrásokra felé. 6 milliárd euró a szélenergiára a tervek szerint, és ez az Európában felhasznált felhasznált áramnak az 5%-át kell, hogy kitegye 16 milliárd a napenergiára, a, a napelemekre, aztán 9 milliárd euró a bioenergiára, ez az Európai Uniós energia szükséglet 14%-át adná ki, és az energiapiac megvalósítása eh, érdekében és a megújuló energiák betáplálása érdekében a villamoshálózatokra 2 milliárdot eh, terveznénk. A megújuló energiaforrások mellett a széndiokszid le- leválasztás és tárolásra 13 milliárd eh, euró, aztán az atomkutatásra is tervezett az Európai Bizottság pénzt. A hetes kutatási eh, keretprogramban 11 milliárd eh, eurót terveznek. A bizottság eh, arról számolt be, hogy az, az állami magánpartnerségek a leghitelesebb formái ezen beruházások megvalósításának. Most az energia kutatásban 70%-ban magán és 30%-ban állami cégek vesznek részt, kivéve az atomenergia kutatást, és szükséges itt tehát a megfelelő finanszírozás. Azon projektek esetében, ahol magasabb a kockázat, ott az állami finanszírozásnak nagy szerepet kell játszani, így fogalmazott az Európai Bizottság, hogy a, az Európai Uniós programok kat támogatják, főleg azon tekintetben, hogy amikor ezek hozzáadott értéket képviselnek. Most az állami beruházás 80%-a a nem atomenergia kutatás esetében nemzeti szinten valósul meg. Emellett a, ez a nyilatkozat is nyitva hagyja azt a kérdést, hogy hol honnan jöjjön a finanszírozás, 75 80 milliárd euróra van szükség, és az, a Visszakbizottságunkban arra koncentráltunk, hogy több információt szerezzünk, világosabban lássuk ezt a kérdést, a finanszírozás kérdését. Szeretném még egyszer felvetni azt a kérdést, hogy az Európai Bizottság 2010-től 2020-ig a alacsony széndiokszid kibocsátású e, technológiákba való beruházás finanszírozását hogyan tervezi, milyen ütemtervvel, mikor valósítanak meg megfelelő kezdeményezéseket, mikor teszik lehetővé az európai költségvetésből való pénzek felhasználását? Mikor biztosítja ezt az Európai Bizottság, hogy a 8-as kutatási keretprogramból felhasználhassuk a pénzeket? Biztosítja-e az Európai Bizottság azt, hogy a költségvetési keretet betartsuk, és végül, de nem utolsó sorban, kérdezem, hogy az Európai Bizottság terveze egyéb forrásokból, az európai költségvetésből pénzeket rendelkezésre bocsátani. Nem kell felolvasnom minden kérdést, ezeket a kérdéseket bemutattuk, és várjuk a tanács és a bizottság válaszát. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen Royal úrnak. Most pedig Merin úriben miniszternek adom meg a szót a tanács nevében. Eh, señor presidente buenos días señorías. me gustaría. köszönöm szépen elnök asszony üdvözlöm önöket eh, hölgyek és urak hogy eh, húzzam alá mennyire fontos a energetikai stratégiai terv azért hogy a tiszta és hatékony energiaforrásokat tudjuk felhasználni. Ha nem így járnánk el, akkor nem tudnánk teljesíteni a 2020-as célkitűzéseinket Biztosítani kell az átmetet egy olyan gazdaság felé, amely biztosítja az alacsony széndiokszid felhasználást. Biztos vagyok abban, hogy a parlament és a tanács pontosan átlátja azt, hogy milyen célkitűzéseket kell összehangolnunk az eszközeinkkel. Az energetika tanácsülés a következtetéseiben következtetéseket, fontos következtetéseket fogalmazott meg március 12-en. Ez meghatározza majd a március 25-i tanácsi ülést, európai tanácsi ülést. Biztos vagyok abban, hogy a finanszírozásnak a kérdése majd újra visszatért, óvatos módon közelítjük meg ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor nem akarunk elébe menni azon tárgyalásoknak, amelyek majd megfogalmazódnak a következő pénzügyi tervnek a keretében. A következtetések a következők. Itt az ideje, hogy a korábbi úti tervtől most már eltávolodjunk, és a megvalósításnak az útjára lépjünk, a leggyorsabban és leghatékonyabban. A második következtetés pedig az, hogy az energetikai európai együttműködéshez fel kell használnunk a közpénzforrásokat, mégpedig hatékony módon a közszféra és a magánszférának az együttes fellépésével kell, hogy előre lépjünk. Egy olyan platformot kell, hogy kialakítsunk, amely magába foglalja az összes érdekeltet, és amely lehetővé teszi a legjobb gyakorlatoknak az elterjesztését. Így módon tudjuk össze hangolni kellő módon a megvalósítást. A magánfinanszírozásra szükség van, ez már a harmadik pontom, ahhoz, hogy támogassuk a fejlesztéseket, mégpedig az európai szintű pénzeknek és közpénzeknek is a felhasználása teheti majd lehetővé az, hogy a kettő együttesen tovább emelje ezen a szinten való jelenlét, jelenlétünket. A negyedik következtetés pedig az, hogy a tagállamokat ösztönöznünk kell arra, hogy olyan szimulációkat készítsenek, amelyek lehetővé teszik a politikának, ezen szakpolitikának a állt ennek keretében, figyelembe véve a közpénzforrásoknak a felhasználását az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák alkalmazásánál. Az ötödik következtetés pedig az, hogy hogyan lehet a különböző demonstrációs projekteket tovább fejleszteni azon ágazatokban, ahol az energetikai kockázat magas itt is a közpénzeket és a magánszféra által biztosított finanszírozást is mozgósítani kell. Továbbá az optimális körülményeket kell kialakítani ahhoz, hogy a demonstrációs projekteket tudjuk kivitelezni. E tekintetben több forrást irányoztunk elő, és adhok instrumentumot is fel lehetne állítani, ez fogalmazódott meg a tervekben. Hölgyeim és uraim, mindez lehetővé teheti azt, hogy az alacsony kibocsátású, széndiokszid kibocsátású technológiákat elterjesszük. Mégpedig a következőben, pénteken egy pozitív üzenetet fog a tanács megfogalmazni, olyan léptékűt, amely már az európai poronnak a határoknak a szintjére is eljut, és azt hiszem ez mutatja, hogy milyen fontosnak tartjuk mindezt. Köszönöm szépen. Most megadom a szót az Európai Bizottság képviseletében Potosnik úr. Thank you, President. Distinguished members of you. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ödinger kollégámat helyettesítem, és szeretném megvitatni önökkel az alacsony széndiokszid kibocsátással járó technológiák jövőjét, de én részt vettem az Európai Stratégiai Energiatervben, az előző kialakításában az Európai Bizottságban, és azt gondolom, hogy ezek a technológiák az energiapolitika mérföldkövei, legfontosabb oszlopai. Az Európai Parlament készített 2008. júniusában a SZET tervről egy jelentést, és ez nagyon világos volt. Azt javasolta, hogy megfelelő ambícióval nézzünk szembe ezzel a kérdéssel, most ezt az ambíciót nem szabad csökkenteni. Ma három világos kérdést fogalmazták, be, fogalmaztak meg, ezekre, hat szeretnék, ezekre szeretnék válaszolni. 2010-2020-as időszak utamtervére vonatkozó prioritások és az európai ipari kezdeményezés megindítása. Tehát a szél, a napenergia, a bioenergia, a e, CCS, e, ezek olyan prioritások, amelyeket a parlament és a tanács is támogatott. Az önök e, kérésére az energiahatékonyságot is prioritásnak tekintettük, és egy új, az intelligens városok névre hallgató kezdeményezést indítottunk. A prioritásos tevékenységek érdekében az Európai Bizottság az érdekelt felekkel technológiai ütemterveket dolgozott ki 2010-től 2020-ig. Ezek az ütemtervek konkrét célkitűzéseket fogalmaznak meg, és azt, hogy mire, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy ezt elérjük. 2010-ben kezdődnek a kezdeményezések. Egy kivételével az intelligens városok ez jövő évben kezdődik. A második kérdés az elő, az a kiszámítható, stabil költségvetésre vonatkozik a jelenlegi költségvetési időszakban és 2014 után. A mi becsléseink szerint a SZET tervben az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákra fejlesztésére évente 8 milliárd euróra van szükség. Jelenleg 3 milliárdot ruházunk be évente az Európai Unióban, tehát további 15 milliárdra van szükség 2010-2020 között ennek a hézagnak a megtöltése az egyik legfontosabb feladatunk az elkövetkezendő évszakban, időszakban. A törekvéseinket arra kell koncentrálnunk, hogy hol lehetünk igazán hatékonyak. El kell kerülni a duplikációt, és világos az is, hogy európai, az Európai Uniós szintű beruházások nem elegendőek akár a hetedik kutatási keretprogramból, akár az európai energiaprogramból támogatjuk ezeket. Emellett a 300 millió kibocsátási egységből származó bevétel sem elegendő, ez kb. 4 milliárd euró, nem elegendő a célkitűzések támogatására. Nagy erőfeszítésekre van ezért szükség, mind a magán, mind az állami szférában, és ez mind az Európai Uniót, mind a tagállamokat magában foglalja. A legtöbb pénz tehát a pénz oroszlán részét onnan kell megszerezni, ahol a pénz oroszlán része van. Ön azt kérdezték harmadszor, hogy egyéb egyéb energiákat is kívánta el támogatni az Európai Bizottság. Hát nyilván lesznek ilyenek. A SZET tervnek ezért rugalmasnak kell lennie. Ahogy már megmutattuk az energiahatékonysági stratégiával, illetve az intelligens városokkal, amelyeket, amelyet 2011-ben akarunk indítani. A SZET terv információs rendszeren keresztül monitorozzuk a legígéretesebb technológiákat, legyen szó a tárolásról vagy más technológiákról, és meghatározzuk, hogy melyek a legjobb lehetőségek az európai fellépésre. Emellett az új technológiai platform kialakítását támogatjuk fűtés-hűtés eset kérdésében megújuló energiaforrásokkal. Ez egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos program, hogy az energia céljainkat elérjük, és fontos Európa jövője szempontjából is ez a téma. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most a frakciók hozzászólói következnek. Ódi úr következik a néppárt nevében. Két percre. Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, biztos úr, Potocsnik biztos úr. Ön um, az ipari és környezetvédelmi um, területeket felelős, Szeretnék csatlakozni a kollégám által felvetett kérdéshez, Roldul kérdéséhez. Én igaza volt, amikor megkérdezte önt arról, hogy a bizottság ezt a kulcsfontosságú kérdést, az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákat hogyan kezeli, illetve ennek finanszírozását. A szükséges energia 40%-át 40%-kal fog növekedni 2030-ig, és E mindennek 80%-a olyan országokból származik majd, amelyek az OECD-nek nem tagjai, ezek kihívások, a földnépessége növekszik, és a megoldás nem a nosztalgiában, a múltba való tekintésben van, az Európai Uniónak kötelessége van, mégpedig a beavatkozás. Engedjék meg, hogy mondjak néhány szót, amely megosztja a politikai frakciókat a nukleáris energia témájában. Vannak olyan tagországok, amelyek eh, előrelépést tettek eh, ezekben az ügyekben, ez azonban nem jelenti azt, hogy az Európai Uniónak bármilyen privilégiuma lenne, hanem kötelezettségei vannak a finanszírozást illetően is. A nukleáris energia nem széndiokszid kibocsátás alapú energia, finanszírozása van szükség, a kutatás erősítése, fejlesztése, érdekében. Néhány módosító indítványt fogunk benyújtani annak érdekében, hogy az elsoglási indítványt eh, javítsuk. A lakosság aggódik. A hosszú távú tárolás az egy lehetséges megoldás, amelyet eh, az USA támogat, mi itt Európában más szeretnénk, mégpedig ennek az energiának újrahasznosítása Franciaország, Oroszország és Japán a újrafeldolgozás mellett eh, voksoltak. Fontos biztosítani azt, hogy a tudományban bízzunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm, Odi úr. A szocialisták képviseletében Riera Madurál asszonynak adom meg eh, a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy Egyértelmű a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy minél hamarabb sikerül megállapodni a zöld technológiákat, illetően annál hamarabb fogunk kilábalni a válságból. A 20% meghatározása a megújuló energiaforrások esetében azt jelenti, hogy 2,8 millió ember kaphat munkát ebben a szektorban 2020-ig, és a munkája kétharmada a kis- és középvállalkozásokban lesz. Hölgyeim és uraim, a fejlődéshez vezető kulcs a zöld technológiák. Az én frakcióm három célt támogat. Először is szükségünk van egy tényleges elkötelezettségre, célhoz kötött támogatásra. Nem elégséges csak a pénzt ide-oda mozgatni és átcsoportosítani a programokat. Biztosítanunk kell azt, hogy a pénzt oda tesszük, ahol erre szükség van, és kutatásra és fejlesztésre összpontosítunk. Erre szükség van a következő pénzügyi perspektíva áttekintésekor is. Természetesen akkor is szem előtt kell mindezt tartani, amikor a következő pénzügyi perspektíváról tárgyalunk. Hogyha a munkahelyeket szeretnénk teremteni, annak érdekében, hogy kilábaljunk a válságból, akkor demo projektekre is szükség van, és fontos, hogy ezeket a technológiákat a piac elfogadja. Nem hozhatunk létre úgy zöld munkahelyeket, hogyha nincsenek magasan képzett szakembereink az oktatásba, fontos beruháznunk. Annak érdekében, hogy erősítsük a kapcsolatot az üzleti szféra és az egyetemek között. Fontos éppen ezért a kutatás és fejlesztés erősítése, illetve a piac igényeinek figyelembevétele. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A liberálisok képviseletében Hólasszony kap szót két percben. Elnök asszony, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben mindenféle célokat megállapíthatunk, de hosszú távú célokat nem fogjuk tudni elérni 2050-ig, ha csak nem szisztematikusan ruházunk be az alacsony széndiokszid eh, kibocsátású technológiában. Az usa élesen kritikál, kritizálták a üvegház hatást okozó gázok csökkentésének célmeghatározásában. Az Európai Uniónak is ugyanannyit kell beruháznia, mint az USA-nak, és megfelelő beruházás nélkül az Európai Unió nem lesz sikeres ebben a projektben. És ez azt is jelenthetné Európában, hogy több százezer munkahelyet lehetne teremteni. Az én hazám Anglia észak-keleti része már tesz lépéseket. Fontos, hogy felzárkozzunk az USA-hoz és Kínához. A szükséges beruházási célokat már korábban meghatároztuk. Fontos, hogy a bizottság most pontosabb legyen, különösen ami az 1 milliárd eurót illeti, erről a bizottság említést is tett az imént. És természetesen nagyon fontos az nukleáris energiát illetően szintén előrelépés szert tenni, különösen a hulladékgazdálkodást, illetve a biztonsági szempontokat illetően, de a fenntartható um, nukleáris energiafejlesztés önmagában ellentmondásod. Tulajdonképpen a hatodik európai kezdeményezést, atomenergia kezdeményezésnek is nevezhetnénk. Köszönöm szépen. A zöldek képviseletében Turmes úrnak adom meg a szót, két és fél percben parancsoljon. Thank you, uh, Ms. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a SET terv egy üres, üres doboz, a feladatunk az, hogy gondoljuk végig, hogy honnan jöhet a pénz, hogy lehet feltölteni ezt a, pénz, ezt a dobozt. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság rendelkezett bizonyos eszközökkel, az NNA-val, e ami 300 millió euró, e, aztán az Európai Beruházási Bank eszközei. Ezeket az eszközöket sokkal inkább az alacsony technológiáik, e, e, olyan alacsony techno- széndiokszid kibocsátású technológiákra fordították, amelyek a legkevésbé hatékonyak és a legdrágábbak. És most 2008-ban, 2009-ben az összes beruházás több mint 70%-a megújuló energiaforrásba irányult szél, eh, napenergia, illetve biomassa. Hogy lehet, hogy eh, lehet eh, az, hogy szett tervet határozzunk meg, európai szinten pénzeket különítünk el, és ez alacsonyabb szintű megújuló energia részesedést biztosít, mint amennyi már valóban megvalósult az Európai Unióban. A probléma az, hogy bizonyos lobbik miatt nincs elég bátorságunk ahhoz, hogy megfelelő prioritásokat határozzunk meg még a a prioritásokkal kapcsolatban még az IAEA is rendkívül e, e, e, egyértelműen fogalmazik. Fogalmaz. Miért nulla euróval terveztük a megújuló energiaforrásokat az Európai Uniós stratégiában? Nos, tehát mit Európában is, ami a pénzek elosztását illeti, elmaradunk amögött, amit az IEA javasol a kormányoknak. Az egyetlen megoldás a világos prioritások meghatározása. Csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást, ezt a, ezt a beruházást nem szabad veszélyeztetni, és ez után következnek a többi beruházások. Következ, Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló az ECR nevében Csicseszter úr másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatomat kell kifejeznem, ami azt illeti, hogy a baloldal hogyan áll szembe az atomenergiával. Ez emiatt két állásfoglalás nyújtott be a parlament. Eh, a két állásfoglalás nagyon hasonlít egymáshoz, kivéve az atomenergiát. Eh, pedig ez az egyetlen eh, olyan technológia, amely bizonyítottan széndiokszid kibocsátás nélkül tud nagy mennyiségű energiát eh, biztosítani. Mindenféle ilyen technológiára szükség van, eh, és ez a leginkább nagy potenciállal rendelkező ilyen technológia. És eh, a Európai Unió nagyon ambiciózus célkitűzéseket fogalmaz meg, és száz százalékban kudarcot val ezek esetében. Nem igazán sikerült elérnünk az a megújuló energiaforrásokban kitűzött célt. Hogyha átállunk alternatív és új technológiákra, akkor mindannyian megfelelő energiára van szükség annak érdekében, hogy az új gépeket, illetve vagy akár közlekedési eszközöket működtetni, működtetni tudjuk. Itt gondolok a CSS, CCS technológiára, gondolok a nagy szélerőmű parkokra az északi tengeren. És egyetértek zöld kollégámmal. Minden, mindenre nagyon nagy beruházásra van szükség, és ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan fogjuk ezt megvalósítani. Köszönöm szépen Csicseszter úrnak. Most pedig az Egyesült Baloldal nevében Matthias asszony következik. Elnök asszony, biztos úr, miniszter úr, miről is beszélünk? Az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákról, és erről szól a bizottságnak a közleményéről. Kihívásról van szó, amelyen mindannyiunknak szembesülnie kell. Ugyanakkor Lényeges az is, hogy pontosítsuk, hogy milyen kérdésekről van szó. Nem elegendő a finanszírozásról beszélni, hanem politikai szempontokat is figyelembe kell venni, hogyan lehetünk hatékonyabb energetikai felhasználás szempontjából, a szélenergia hasznosítása tekintetében, a napenergia felhasználásában. Azaz érzésünk, hogy itt nem csak arról van szó, hogy csökkentsük a lehető legolcsóbb módon a gáz, üvegházhatású gázokat, hanem másról is, nevezetesen az energetikai fogyasztásokról, a mikrogenerációkról, a különböző szolgáltatási formákról, az energia szolgáltatói tevékenységekről, és nem csak a nagy struktúrákban kell gondolkodnunk. Úgy vélem, hogy van mit hozzátennünk mindehez, de ezt azzal érhetjük el, hogy a pontosítjuk a fogalmakat. Van a politikai szempont, van a pénzügyi szempont, és ezen kívül meg kell említeni még egy rendkívül jelentős tényezőt is, nevezetesen a partnerséget. A PPP-kről úgy szoktak beszélni, mint amelyek igazi megoldást hoznak minden téren. Ugyanakkor én azt mondom maga, magam részéről, hogy keveset tudok arról, hogy mi is történik ezen a területen. Túlságosan keveset a köz- és magászféra együttműködését minden egyes alkalommal megemlítik, amikor energetikai hasznosításról van szó, nagyobb hatékonyságnak az eléréséről. Márpedig a pénzforrásoknak az igazi forrását nem ismerjük. Az igazi kérdés pedig az, hogy kik a végső megfizetői a számláknak, márpedig nem mások ezek a végső megfizetők, mint a fogyasztók, mint az adófizető polgárok azt látjuk, hogy az intézmények, a magánbefektetők fizetnek a legkevesebbet a cehből ha nem pontosítjuk mindezen fogalmakat, mindezen tényeket, akkor szükségszerűen a következő, a jövőbeli generációkat fogjuk mindezzel megterhelni. Köszönöm szépen Matthias asszonynak, és most pedig következnek az egyéni képviselők, egyéni hozzászólások, Éler úr, két perc. Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, gyakorlatilag egyetértünk, illetve elvileg egyetértünk abban, hogy a SZET tervet üdvözöljük, és egyetértünk ennek tartalmában nagy részt. Azonban két probléma merül fel. Az egyik itt vagyunk, ugye itt ebben a parlamentben, Claude Turmesnek mondom, hogy mi együtt nem fogunk tudni nyomást gyakorolni a tagállamokra és az Európai Bizottságra, hogyha továbbra is ideológiai vitát folytatunk, amely mindig az atomenergiára terelődik vissza. Ez tulajdonképpen a mai szavazásnak is az egyik legfontosabb pontja. A SZET tervben, ami a kompromisszumot, kompromisszumot illeti, az szerepel, hogy milyen kritériumok alapján ö, támogatjuk a finanszírozást. Fenntarthatóság, versenyképesség és az, ene, és az ellátás biztonsága, ez a három kritérium a legfontosabb. E, ezt akarjuk elérni, közben megint ideológiai vitát folytatunk az atomenergiáról, hát folytathatunk egy ilyen vitát, de hát a SZET tervben ennek nincs értelme Amiben eh, igazat adok önnek, eh, az az, hogy a SZET terv egyáltalán mit érhet el. Vajon tisztáztuk-e a kérdést, azt a kérdést, hogy a tagállamok mennyiben hajlandóak koherens energiapolitikai megközelítést alkalmazni? A tanács, amit a tanács itt eh, elmondott, az közhely. A probléma nem annyira az, hogy a szettervben mit fogalmazunk bele, hanem sokkal inkább az, hogy a különböző kutatási pénzek, innovációs pénzek, a szetterv pénzei, a demonstrációs berendezések, a végrehajtás, az európai irányelveknek a nemzeti jogba való végrehajtása, mind ez hogyan áll össze egységes képpé. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy elfogadhatunk még egy szettervet, és még egyet, és még egyet, de most nem erre van szükség, most konkrét lépésekre van szükség és itt nem annyira a részletekről kellene vitatkozni, hanem gyakorolni, nyomást kellene gyakorolni a tagállamokra, hogy a végrehajtásba történjen végre valami. Köszönöm szépen Éler úrnak, most pedig megadom a szót egy percre Ulszkok asszonynak. Um, fru talman, <clears throat> de rekker Elnök asszony, azt hiszem, hogy nem elegendő az álmodozás. Hogyha tényleg át akarunk állni a megújuló energiákra, a valódi intelligens társadalmat akarunk, akkor nagy beruházásokra van szükség. Ehhez pedig biztosítanunk kell azt, hogy a magánszektor megossza velünk a, te, a felelősséget, ami a kutatást illeti, és a tagállamokat is jobban be kellene vonni. Természetesen emellett több pénzre van szükség az Európai Unió részéről is. A költségvetés tehát hozzá kell igazítani a politikai prioritásokhoz, hogyha szél energiáról, napenergiáról beszélünk, stb biztosítanunk kell azt, hogy a prioritásainkat megfelelően határozzuk meg, és a költségvetést ennek megfelelően alakítjuk át. Csak így tudjuk a szertervet hitelesen végrehajtani, és csak így tudjuk biztosítani azt, hogy mi is hitelesek legyünk. Köszönöm szépen, Davis úr következik másfél percre. Három év múlt el azóta, hogy a tanács meghatározta azt, hogy 2015-re tíz CCS demonstrációs telep jöjjön létre, hát ez nem valósul meg. Most várják az Európai Parlament megerősítését azzal kapcsolatban, hogy az alapokat hogyan lehet végrehajtani. De hát melyek a kritériumok? Hogyan lehet támogatni ezeket? Milyen kritériumok alapján e, ezeket a beruházásokat? A 2015-ös határidő tehát nagyon-nagyon nehéz ennek a betartása az ütemtervet fel kell, elő kell vizsgálni. Meg kell nézni, hogy ez valós-e, elérhető-e. És az Európai Beruházási Bank szerepét is meg kell nézni ebben a finanszírozásban. Aztán, ami a komitológiai eljárást illeti, mi lett ennek az eredménye? Az Európai Bizottság jelentse be, hogy milyen ütemtervet fogadtak el. Ezt tegye közzé. Ez segít nekünk abban, hogy legalább nagyjából lássuk, hogy hogyan lehet elérni ezeket a célokat. Végül pedig az egyetlen nagy a legnagyobb halasztó tényező az az, hogy hogyan lehet engedélyeket kapni ezek, ezekre a beruházásokra, a csővezetékek és egyebek építésére. Ez az egész ütemtervet a feje tetejére állíthatja. Tehát azt kérem, hogy hogy gondoljuk végig még egyszer a finanszírozást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Davis úr. Simánszki úr következik egy percre. Przewodnicząca, panie i panowie, Mm, przedstawiona rezolucja. Tisztelt képviselők, az az állásfoglalás, amit itt benyújtottunk, ezzel bemutatja azt, hogy a zöld beruházásokat támogatjuk a biztonság, biztonságos beruházások előtt. Egyesek közülünk nem igazán bíznak a nukleáris energiában, azonban ami a kereskedelmi értékét illeti ennek, ez már megvalósult, ez bizonyított alacsony széndiokszid kibocsátású technológiáról van szó. Az európai finanszírozás nem kell csak azért eh, biztosítani bizonyos eh, beruházásokra, mert megújuló energiaforrásokból gazdálkodnak. A stratégiai és a nagy projekteket kell végig gondolni, az interkonnektorokat. Eh, a végeredményben, hogyha ezeket a dolgokat finanszírozzuk, akkor a végén nem marad pénz a biztonság garantálására, ezért nem támogatjuk ezt a jelentést. Karim úr következik két percre. Miniszter Kongs, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter, miniszter úr, tisztelt biztos úr. Mindennyien jól tudjuk, hogy eh, egy eh, drogfüggő veszélyes lehet, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy újból droghoz jusson. Tulajdonképpen tudjuk azt, hogy mindenféle függőség káros és nem kívánatos. Ez ellen harcolni kell. Az Európai Unióban a gazdaságunk szintén függ, függőségben van, és ez a függőség annál is inkább nagyobb lesz, hiszen a nyersanyagokat importálni kell. A különböző technológiákba történő beruházást erősíteni kell, az napenergiába, biomasztába történő technológiai beruházások nagyon fontosak. Nagyon sok év szól amellett, hogy miért pont ezek a technológiák fontosak. Először is, ha nem ezekbe a technológiákba ruházunk be, akkor ezáltal még jobban függővé válunk a földgáztól és az olajhoz, és ezek ára folyamatosan növekszik. A második megjegyzésem, hogyha ilyen jellegű beruházásokat teszünk, akkor a kis és középvállalkozásokat is támogatni tudjuk, hiszen nekik ebből előnyeik származna. származna. A harmadik megjegyzésem, az új technológiákba való beruházással át tudjuk hidalni azokat az akadályokat, amelyek jelenleg fennállnak. És a hálózati teljesítményeket ki lehet egyenlíteni, a napenergiát más energiával is lehet kombinálni. Hölgyeim és uraim, elérkezett a cselekvés ideje, az energiállátás beli függőséget csökkenteni kell, a támogatásokat pedig növelni kell az új technológiákba. Erősíteni kell a több nap, szél és biomasz energia felhasználást. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök. Tomszen asszony, egy percben adom meg a szót, Berendtoljon. Yes. Tak for all, for formand. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök a jelenlegi tervnek 9 milliárd eh, euró ruházására kerül sor, megújuló energiaforrásokba 2020-ig eh, a források kétharmadát fenntartható új energiákba fogják beruházni, mint a szélenergia, a biomasszából származó energia, illetve a napenergia. Nagyon fontos és helyes mindez, hiszen itt tiszta energiákról van szó. Biztosítanunk kell azt is, hogy a szociális és gazdasági válságon úrá legyünk. Fontos az új energiaformákba való beruházás, és ezekkel több százezer új zöld munkahelyet teremthetünk. Az Európai Uniónak tudásközponttá is kell válnia a fenntartható energiákat illetően, de arra is gondolnunk kell, hogy ezeknél a beruházásoknál felelősségvállalásra van szükség, felelősséget kell vállalni azokért, akik az energiaszektorban dolgoznak, fontos biztosítani számukra a képzés, továbbképzés, elképzés lehetőségét. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Előordul, egy percben adom meg a szót, parancsoljon. Elnök asszony. Két rövid megjegyzésem van. Az első az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiába való beruházás, a második pedig a széndiokszid megkötése és a mezőgazdaság. Az Európai Unió célja 2020-ig nagyon fontos, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba való beruházás mellett valósuljanak meg. A széndiokszid megkötése és tárolása szintén fontos elemek. A biomassa szintén plusz értéket teremthetne a gazdák számára, és használhatnák ezt a mezőgazdaságban. Fontos, hogy mérhető eredményeket érjünk el, az innovációt, a kutatást erősíteni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ford asszony kapja meg a szót egy percben. Üdvözlöm a kezdeményezés az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba való beruházást, illetően és az energia megtakarítást, illetve a diversifikált energiaellátás kialakítását. Fontos az európai alapok felhasználás. Az a térség, amit én képviselek, már most is létezik egy alap, amely 250 millióval támogatja az alsony széndiokszid kibocsátású technológiákat. Ennek az alapnak a teljesítménye lette lehetővé azt, hogy mindez megvalósuljon. Kelet-Anglia a Cambridge-i Egyetem vezető kutatási szerepet tölt be. kitűnő innovatív kutatást láthattunk sok helyen, a kis és középvállalkozásokat is be kell vonni, de nagyon fontos, hogy ők is rugalmasságot tanúsítsanak, amikor az új technológiai feltételekhez kell igazodni. Ha megnézzük azt, hogy az adófizetők pénzét hogyan ruházzuk be a jövőben, akkor tanuljunk, próbáljuk meg tanulni a korábbi hibákból, és próbáljuk meg a pénzt jobban felhasználni. Köszönöm szépen, Ford asszony. Marinescu asszony, két percben adom meg a szót. Elnök asszony. Az éghajlatváltozási célok elérése egy világos széndiokszid stratégián alapul. Az új technológiák, az új stratégiák, az energiafelhasználás csökkenthetik, 17% az épületekben, illetve a tömegközlekedésben is. Ez azt jelenteni, hogy egy globális csökkentés valósulhatna meg, 10%-kal lehetne csökkenteni az energiafogyasztást. Világos, koherens politikára van szükségünk ahhoz, hogy az energia közfelhasználása is megfelelő lehessen. Minimális standardokra van szükség, és intelligens egymásra együttműködő hálózatokra az Európai Bizottságnak a legszélesebb európai körű projekteket kell finanszíroznia, illetve az említett intézkedések megvalósítását olyan országokban, ahol ezek a technológiák még nem léteznek. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a bizottság terveze plusz forrásokat allokálni ezekre a projektekre. Köszönöm szépen! Köszönöm Marinescu, Tika asszony, egy percben adom meg a szót. Köszönöm szépen. Biztos úr, ambíciózus, intelligens iparpolitikára van szükségünk, amely az Európai Uniót abban a helyzetbe hozza, hogy nemzetközi versenyben megállja a helyét, és munkahelyeket teremt, illetve erősíti a produktivitást. Az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba való befektetés segítheti az Európai Uniót abban, hogy ki lábajon a válságból, és 2,7 millió munkahelyet lehetne 2020-ig teremteni. Megújuló energiaforrások kapcsán az európai kezdeményezést támogatnunk kell, és az elektronos hálózatba, a zöld szállítási módszerekbe és a megújuló energiaforrásokba is fontos beruházni. Az intelligens városok projektje is nagyon fontos, illetve az épületek energiafelhasználását is csökkenteni kell. A középtávú áttekintésnél a struktúrális alapok esetében a bizottságot arra szólítom fel, hogy biztosítsa, hogy vizsgálja meg az épületek energiafelhasználását. Köszönöm szépen. Jobbra úr, egy percben adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az a vita, amely az alacsony kibocsátású, a széndiokszid kibocsátású technológiákba való beruházását, beruházást illeti, ez azzal is összefügg, hogy az európai gazdaságot, illetve technológiát hozzá kell igazítani az új elvárásokhoz. Láttuk az elmúlt hónapokban Európában, hogy világos érveket sorakoztattak fel tudósok azzal kapcsolatban, hogy nem is teljesen biztos az, hogy az emberi hat, behatásra kerül sor a klímaváltozásra. Amikor alacsony alacsony széndiokszid kibocsátású eh, technológiákról beszélünk, akkor eh, arról is beszélnünk kell, hogy hogyan találunk ehhez megfelelő megfelelő forrásokat, hogy minél hamarabb hatékonyak legyenek ezek a technológiák. A a kutatás dinamikáját ki kell használni. Kérdés az az, hogy hogyan tudjuk a beruházást támogatni alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba. Emellett van számos számos érv az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba való beruházás mellett, ezt azonban nem szabad a kohéziós politika kárára megvalósítani. Köszönöm szépen. Márcsi Kijevics képviselő következik másfél percre. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság eh, nyilatkozata, amely 2008-ban eh, került, eh, lett közétéve, a fenntartható energia, energiára vonatkozik, és a foszilis energiaforrások felhasználását vizsgálta meg. Az Európai Parlament is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és felismertük azt, hogy az Európai Bizottság által javasolt intézkedések nem elegendőek. Itt a demonstrációs projektekre gondolok, amelyek 2015-re kellene, hogy elkészüljenek. Ezen nyilatkozat egyik pontjában azt olvassuk, hogy legalább 12 ilyen demonstrációs projekt készülne el, és ehhez megfelelő alapokra van szükség, és három különböző technológiát kombinálnának ezek. Annak érdekében, hogy ezt elérjük azonban, legalább 300 milliónyi e, kibocsátási egységet kellene eladnunk. Az a pénz tehát, amit erre különítettünk el, a demonstrációs e, projektre különítettünk el, ez a piac tól függ, és ez 7-12 milliárd euró között van a jelenlegi piaci érték mellett. A legjobb, amit tehetünk, az az, hogy úgy döntünk, hogy csak hat demonstrációs projektet fejlesztünk ki az energia ágazatban. A kérdésem az a tanácshoz és a bizottsághoz, hogy tényleg támogatják ezeknek a projektnek a, tám- a megvalósulását. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Herzog asszony következik, de nem látom itt, úgyhogy megadom a szót Helmer úrnak egy percre. Elnök asszony, nagyon sok butaságot hallottunk ma a zöld munkahelyekről. A tény az, hogy az a megszállottság, amivel amivel a megújuló energiaforrások mellett teszük le a garast, már most növelik az energiaárakat, és sok embert taszítanak szegénységbe. Ez azt jelenti, hogy az energiaintenzív iparok feladják Európában a termelést, és elmennek Európából. A magasabb energiaár azt jelenti, hogy kisebb növekedés, nagyobb munkanélküliség és munkahelyek megszülés, megszűnése. E, egyetlen tanulmányt láttam Spanyolországban a zöld munkahelyekkel kapcsolatban, és az bemutatta, hogy a zöld ágazatban minden egyes munkahely, amely létrejön, 2,2 munkahelybe kerül más ágazatban, tehát ennyi szűnik meg. Egyetlen megoldás van, a nukleáris energia. Európa szerte az új nukleáris kapacitásokról beszélünk, és ez jó. Hogyha szeretnénk továbbra is villanyfényben dolgozni, akkor nukleáris reneszánszra van szükség, mégpedig minél gyorsabban. Köszönöm szépen, Helmer úr. A következő hozzászóló Kárváljó asszony másfél percre. A investigação e a tecnologia desempenham um papel fundamental. A kutatás eh, meghatározó fontosságú eh, azon társadalomnak a felépítésben, amely alacsony széndiokszid kibocsátású technológiát eh, alkalmaz. Ezáltal tudjuk biztosítani a fenntarthatóságot, az energetika területén is biztosítani a versenyképességet. Mindez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy prosperáló, fenntartható társadalmakat építsünk fel. Biztosítanunk kell továbbá az ellátás biztonságát is, és a, felúj, a megújuló energiáknak a alkalmazását. Meghatározok ezek a szempontok, ezeket hangsúlyozni kell, és ezek vissza is kell, hogy köszönjenek a különböző dokumentumokban. A köz- és magászfírának az együttműködésére is szükség van, a nemzetközi és regionális együttműködésekre is továbbá. A kutatások területén. Szintén fontos, hogy közberuházások szülessenek, a technológiák innovatívak kell, hogy legyenek. Szükséges az, és szürgős most már az, hogy a cselekvés ideje jöjjön el. A technológiai fejlesztés olyan keretet kell, hogy képezzen, amely prioritásként szerepel a programjaikban, csak úgy, mint a biztonságos ellátás és az éghajlatváltozás elleni fellépés. Ezáltal tudjuk biztosítani a foglalkoztatás és a versenyképességet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Persze nem szabad, hogy túlságosan rituálisan lépjünk fel ezeken a kérdéseken dolgozván. Meg kell, meg kell tenni a pontos kérdéseket. Hol vannak az erőforrások, honnan tudjuk azokat felhasználni, allokálni. Erre kell, hogy választ adjon majd a tanácsi ülés is márciusban. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy felmerült az a harc, amely az éghajlatváltozás ellen nyilvánul meg, a kibocsátás csökkenti, de ugyanakkor nem szabad, hogy más területeket megkérdezzük. Tudjuk azt, hogy az alacsony kibocsátású gazdaságokról beszélni egy kopernikuszi változás kell, hogy előidézen a termelésben. Nagyon világos prioritásokat kell megfogalmazni, politikai szánt szándékkal meghatározott programokat, és ugyanakkor végre kell hajtanunk ezt a kopernikuszi fordulatot, ez meghatározó jelentőségű, mert ezáltal ezáltal tudjuk biztosítani az európai iparnak a versenyképességét. Számos ország, számos egyetem rendelkezik olyan intelligencia forrással, amely mozgosítható, az összes forrás, erőforrás, erőforrás itt van, jelen rendelkezésünkre áll. A biztos úr is megfogott, megfogalmazta, a tanács is megfogalmazta, mindenki kész arra, hogy fellépjen a közszféra, a vállalkozások is, de egy komplex platáseket kell kiépíteni. Köszönöm szépen, Megkénész asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, egyetértünk abban, hogy az energiahatékonyság az első lépés ebben a láncban. Én felhívni, szeretném hívni a figyelmét arra a politikai zűrzavarra és félelemre, ami a bioenergiát övezi. Ebben a házban és a bizottságban, és általában Európában jellemző az, hogy elmozd, elfutottunk eh, a bioenergia felhasználásától amikor élelmiszerválság alakult ki. Válság van, ami a bizalmat illeti, és bizalmi válság, és nincsen koherent politikai üzenet a földfelhasználás illetően sem, azért, hogy a földeket energia növények termesztésére használják. Írországban a kormány elbújik ezzel a feladat elől. Az iparnak politikai biztonságra van szüksége, és a politikusok ezt nem adják meg nekik amikor a kutatásba való beruházásról beszélünk, akkor ez nem valósul meg, hogyha nem hozzuk meg hozzá megfelelő politikai döntéseket, és ezzel csak vesztegetjük az időnket. Köszönöm szépen, mondja Tabajdi úr. Az új tagállamok esetében különösen nehéz lesz finanszírozni az alacsony kibocsátású zöld technológiákra való átállást az egyik lehetséges nagyon fontos forrás a kiotói kibocsátáskereskedelmi rendszerben felhalmozódott kibocsátási egységek felhasználása lenne a közép európai és a balti államok klmavagyonának értékestése. ennek természetesen feltétele hogy létrejöjjön a posztkiotói rendszer illetve hogy az európai tanács és a bizottság támogassa azt a törekvésünket hogy a megmaradt klmavagyonunkat megfelelő módon tudjuk értékesteni mint a biogáz jelentéstevője tisztában vagyok vele hogy milyen sokba kerülnek az új technológiák ezért nagyon fontos lenne a technológiai fejlesztés. a közös agrárpolitika keretében nagyon fontos lenne ennek a szempontnak az érvényestése például az állati takarmányok összetételének megváltoztatásával méhszántás helyett más szántási módszerekkel új innovatv technológiák bevezetésével. A Sonic για 1,5 λεπτό. Köszönöm szépen, Sonic úr következik másfél percre. Priorytetów wpisanych w długoterminową strategię Unii Europejskiej. Az egyik legfontosabb prioritása a hosszú távú stratégiában e, az kell, hogy legyen az, hogy az innovatív gazdaságot hozzunk létre, mégpedig az energiarendszer átalakításával. Az alacsony e, széndiokszid kibocsátású technológiákkal a az elsődleges energia 80%-a Európában a foszilis energiaforrások alap, forrásokból származik. A kínálatot tehát javítani kell, olyan forrásokra kell koncentrálni, amelyek tehát nem foszilis források, de ezt nem lehet megváltoztatni egyik napról a másikra, nem lehet egyik napról a másikra gázról, olajról átállni vagy szénről. Az e- energiastratégia jó út arra, hogy innovatív technológia felé lépjen el az Európai Unió, de csak akkor, hogyha figyelembe vesszük az tiszta szén e, technológiákat. Többet kell költeni a kutatásra, fejlesztésre, e, zöld, fenntartható technológiák kialakítására. Össze, együtt kell tehát dolgoznunk, az állami és a magánszektornak össze, össze kell fognia. Ez az előfeltétele annak, hogy, hogy megvalósíthassuk a céljainkat. Ma lehetőségünk van arra, hogy áttörjünk az energiatermelés terén. Tiszta energiát kell tehát támogatnunk, de ez csak akkor működik, hogyha a közösség megfelelő finanszírozást biztosít ehhez és prioritásnak tekinti ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Provera úr, következik három percre. Grazie Presidente, nel dibattito sulle Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Uniós energetikai források kiválasztásánál van egy bizonytalansági tényező. A legkevésbé költséges és csak fenntarthatóbb forrás a megtakarított energiafelhasználás kulturális, politikai és egyéb okoknál fogva a helyi vidékek modellként szolgálhatnak az energetikai felhasználás tekintetében, mindezt összehangolva a modern életnek a körülményeivel és követelményeivel. A megújuló energiák lehetővé teszik, hogy alacsony széndiokszid kibocsátással dolgozunk az erdei, a hegyi övezetek a hidroenergiát, a vízenergiát tudják felhasználni nagyon hasznos módon. Olaszországban 12 százaléka az energetikai előállításunknak ilyen forrású. Aztán ott van egy másik megoldás is, a hatékony építészeti megoldásokra gondolók. Olyan lakásokat sikerült kialakítanunk, amely teljes mértékben önellátóak mind elektromos áram tekintetében, mind pedig fűtés szempontjából. Olyan bioenergiát tudnak továbbá előállítani, amelyek nagyobb volumenű mennyiségűek, mint amely, amelykor az energia felhasználása az ilyen házaknak. A hegyi övezet ideális környezetet képvisel ahhoz, hogy a biomassa típusú energiafelhasználásokra különböző modellként szolgálható megoldásokat találjunk ki, de említették más területeket is, akár a szél, akár a napenergiának a felhasználását ugyan így. A tiszta energia rendelkezésre áll, csak le kell hajolnunk érte. Éppen ezért javaslom, hogy a bizottság foglalja magá, fogába bele a stratégiájába az hegyi övezeteknek az energetikai felhasználását így módon lehet biztosítani azt, hogy egyéb megoldások is elterjednek. A 174-es cikke a Lisszaboni szerződésnek elismeri, hogy milyen fontos a hegyi övezeteknek a szerepe. Éppen ezért várjuk, hogy sürgős módon a a bizottság egy előterjesztést fogalmazom meg ezzel kapcsolatosan, hogyan lehet a hegyi övezeteket hasznosan bevonni ebbe a folyamatba a régiók bizottsága is értékelést készít, amely magába foglalja azt, hogy a hegyi övezetek hogyan járulhatnak hozzá ezen kérdéseknek a kezeléséhez. A megújuló energia tehát, a passzív házaknak a technológia rendkívül fontos területek. A hegyi övezetek 40%-át tesz ki Európának. 80 millió fő lakik ezen területeken. Ha felhasználjuk ezeket a megoldásokat, a innovatív és koherens energetikai politikáknak, akkor ezáltal mindannyian csak csak nyertesek lehetünk, és el tudjuk majd érni a 2020-as, illetve a, pardon, a 20-as, a 2020-as szóval stratégiánknak a teljesülését, mindezt olyan költségekkel, amelyek teljesen vállalhatóak, amennyiben a politikai szándék megvan. Köszönöm szépen, most pedig következnek a spontán hozzászólások. Nyolcan szeretnének hozzászólni. Kérem, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási idő, időt. Egy percet tudok adni mindenkinek. Nikolescu úr az első hozzászóló, egy percre öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, az európai mezőgazdaság mezőgazdaságnak gyakran szemére vetik azt, hogy hozzájárul a globális felmelegedés erősödéséhez. Ez azonban nem felel meg a valóságnak. Nem felejthetjük el azt a tényt sem, hogy a mezőgazdaság mindazonáltal hozzájárul a széndiokszid kibocsátáshoz. A biomassa, a széntárolás és a a, trá, a trágyázás csökkentése olyan intézkedések lehetnek, amelyekben a mezőgazdaság is szerepet kaphat. Ezért, amikor az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákról beszélünk, a, tud, tudjuk, hogy a mezőgazdaság prioritás kell, hogy legyen, és nem szabad elhanyagolni, mint a korábbi európai stratégiában. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kalembach képviselő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök asszony, saját nevemben szeretnék hozzászólni, és a kollégáimnak azt szeretném mondani, hogy az atomenergia számomra nem kiút, nem kiút azt hiszem, hogy a feladatunk az, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek biztosítják a gyermekeinknek azt, hogy a jövőt, jövőjüket ők is megélhessék, és ehhez a széndiokszid kibocsátást csökkenteni kell. Másik oldalon azonban nem szabad, hogy ez a környezet kárára történjen. Meg kell figyelnünk tehát azt, hogy milyen intézkedéseket szabad támogatni, melyekbe szabad beruházni. Nem lehet az egyik oldalon széndiokszidot meg spórolni, megtakarítani, a másik oldalon pedig a környezetet tönkretenni. A 2010-es év a biodiverzitás éve. Ezért meg kell határoznunk azt, hogy minden intézkedés, minden lépés a, a környezet lépés során tiszteletben kell tartani azt, hogy a környezetet fenntarthatóvá kell tenni, és így kell kezelni. Köszönöm szépen. Kalenbach asszony, Ferreira asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, az átmenet egy újfajta gazdasághoz, ahol a dioxid felhasználás alacsony, nem egyszerű út. Nem lehet ezt úgy megbejárni, hogy ne szembesüljünk egyéb negatív hatásokkal, elfo- hogy elfogynak egyéb források, így az elsődleges energiaforrások, a foszilis energiaforrások rengeteg olyan iparág van, amely ugyanakkor kitett mindezen változásoknak. Gondoljunk itt a vegyiparra, illetve a gyógyszeriparra, az olajforrásokat, amelyek már szűkösek, nagyon nagy bölcsességgel kell tudnunk felhasználni, nagy takarékossággal. Éppen ezért az a jegyzőkönyv, amely 2000-ben terült, erült előterjesztése Uppsalában, aztán 2005-ben Lisszabonban, ma felkarolja mindazon tanulmányokat, amelyeket különböző országok fogalmaztak meg, és amelyek rendkívül jelentősek. Nagyon szükséges az, hogy ezen erőforrásokkal okosan bánjunk, és áttereljük a figyelmet egyéb primér energiára is. Köszönöm, elnök asszony! Mészáros úr követ. Véleményem szerint ebben a jelentésben az atomenergia nem kapta meg az őt megillető helyet. Azok a megoldások, amelyek az alternatív bio, szél, illetve napenergia fejlesztését célozzák, hosszadalmas és végsősorban egyáltalán nem biztos, hogy kifizetődő eredményt hoznak nekünk pedig energiastratégiákban gyorsan kell lépnünk ha visszaidézzük a tavalyi gázválság hatásait, hatásait és a fenyegető klmaváltozásokat az atomenergia a legnagyobb szénmentes energiaforrás az unión belül és szükségleteink egyharmadát jelenleg is ilyen forrásból nyert elektromos árammal fedezzük. további biztonságos fejlesztése egyszerűen elkerülhetetlen. jó lenne ha ezt mindnyájan tudatostanánk. köszönöm szépen! hallgattam a vitát, és nagyon érdekes volt. Meg kell kérdeznünk azt, hogy a finanszírozás honnét érdeke, ér, érkezik, és a kutatás és fejlesztést koordinálni kell. A három intézmény, az Európai Unión három intézmények össze kell ülnie, a szakértőknek, és egy eh, steering csoportot kell kialakítaniuk. PPP-k szerepe is nagyon fontos, és külön kell foglalkozni minden egyes országgal. Koordinálni kell a kutatást. A kutatás, demonstráció és a teljesítés, ez a három elem meghatározó a siker érdekében. Ha ez nem így lesz, akkor minden egyes kutató Európában önállóan kell, hogy végezze a munkáját, és ez nem jó. Köszönöm szépen, Kelly úr a tolmácsolással kapcsolatban minden rendben van? Rendben. Barc Köszönöm a szót. A tanács és a bizottság képviselője nagyon szép szavakat mondott az alacsony széndioxid kibocsátású technológiákról csak a lényegről nem beszélt honnan lesznek ehhez pénzügyi források. a tagországok adott csoportjában van kézzelfekvő forrás. a volt szocialista országok messze túlteljestették a kiotói vállalást ezért mehetett olyan büszkén az európai unió a koppenhágai találkozóra. ezeknek az országoknak joguk van a szén dioxid kvóták értékestésére mégis a bizottság és a fifteen eredeti tagállam ezt meg akarja tagadni ezektől az országoktól. magyarország esetében több száz milliárd forintról van szó koppenhágában magyarország lengyelország vállalta hogy zöld beruházásra fordtja ezeket az összegeket. itt van tehát a forrás. mindeddig ez a felvetés süket fülekre talált. ez azt jelzi hogy mégiscsak igaz hogy az új tagországok másodrangúnak számtanak az európai unióban. Köszönöm szépen. következik. következik. Köszönöm szépen. Az egyik legfontosabb célkitűzése az Európai Uniónak az alacsony széndiokszid kibocsátású energia. A 2020-as stratégia a 20, azt határozza meg, hogy 20%-ban megújuló energiaforrásból kell fedezni az energia szükségletet. Azonban a román célkitűzés még ambiciózusabb, 24%. Dél Romániában például, ami a szél potenciát illeti, ez a régió második helyen áll Európában, Észak-Németország mögött. Jelenleg a legnagyobb e, európai szélparkot szeretnénk létrehozni. Ott 240 szél turbina állna fel, és megújuló energiaforrásból állítana elő energiát. Az első 139 szélturbina idén lép életbe, kezdi meg a működését, és az egész projektet 2011 végéig szeretnénk Konstanca megyében megvalósítani. Ez a projekt rendkívül fontos Románia energia biztonsága szempontjából, hiszen ezzel csökkenhet az import. Köszönöm szépen, Bazescu asszonynak, Tamson asszony. Úr következik, Tamson úr következik. Eh, credo che su due punti... Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy mindannyian egyetértünk több dologban, a hatékonyságban és az új technológiáknak, a megújuló technológiáknak az alkalmazásában. De mindez nem elegendő. Mindenképpen egyéb témákkal is kell foglalkoznunk, többek között az atomenergiával. Egyesek félnek ettől, félnek attól, hogy egyáltalán foglalkozzanak vele. Márpedig felelős módon kell, hogy feljépjünk a kutatásban is, a finanszírozásban is. egyesek furának tartják, hogy mindig a költségvetésről beszélünk, és egyesek azt gondolják, hogy gyanús az, hogy magánszféra is közre működjön egy ilyen területen, és hogy együtt működjön a közszférával. Kedves kollégák, ez nélkülözhetetlen. Erre gondolnunk kell mindenképpen. A köz- és magánszférának a partnerségbeli fellépésére van szükség és a közféle is úgy kell, hogy felépjen, mint hogy a magánvállalkozás lenne fenntartható körülmények között. Köszönöm szépen. Lenne még néhány hozzászólás egyik képviselőtársunknak, aki már kapott szót, de lenne néhány kiegészítő megjegyzése, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, rövidre fogom, mondja a képviselő. A különböző frakciók ideológiai és technológiai kérdésekből sokat tettek fel, és ideológiai vitát is folytattak, ez végül is jogos is lehet, de közösen kellene megfogalmaznunk egy kérdést, amelyet a tanácsnak és a bizottságnak kellene megválaszolni. Sokat beszéltünk a szettervről. Melyek az időben és perspektívák, milyen elkötelezettség van a tagállamok részéről, ezt szeretnénk tudni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Túlmesz következik, de csak nagyon röviden. Nem fogom az ideológiai kérdést felvetni újra, mondja Turmes úr, de hát ez elég sokáig tartana, és azt gondolom, hogy inkább a plenáris terem másik oldalán ülnek az ideológusok. Két konkrét dolog, amit felvetett, fel szeretnék venni. Egyrészt van ott pénz a kockázat megosztási pénzügyi eszközben. Ezt a pénzt kellene felhasználni a megújuló energiaforrásokra és a fenntartható energiára. És azt mondták nekem, hogy a kutatási főigazgatóság blokkolja ezt, mert nem akarják a pénzt felszabadítani, energiára költeni inkább az ICT-ben és más forrásokban szeretnék ezt megtartani. A másik dolog pedig az, hogy legalább 15 a pénzek 15 a megmarad a, a gazdaság élénkítő csomagban, és azt gondoltuk, megállapodtunk abban, hogy az energiára fordítjuk ezt a pénzt, különös tekintettel az intelligens városok projektre. Erre mit tud válaszolni a bizottság? Köszönöm, mondja az elnök. Mátula képviselő az utolsó hozzászóló. De. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlamentben az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák való beruházásról vitázunk. Ez azt mutatja, hogy az Európai Unió vezető szerepet szeretne játszani ezen a területen. Csökkenteni szeretnénk a eh, széndiokszid kibocsátást igaz, egészséges környezetet szeretnénk, és a felelősségünket szeretnénk te, felelősségünknek megfelelni, amely a zöld, tiszta és fenntartható energiát támogatja Európában. Ezen a területen meg kell határozni, hogy milyen finanszírozásra van szükség. Növelni kell az Európai Unió versenyképességét globális szinten. Elengedhetetlen az is, hogy hangsúlyozzuk a zöld energiák helyi és regionális szintű jelentőségét. Én Romániából érkeztem, és ennek a régiónak, ahonnan én érkeztem, nagyon fontos a geotermikus energia potenciálja, amelyet nem megfelelően használtak ki, és ennek az oka, okai nagyon sokszínűek, de a helyi önkormányzatoknak, a helyi hatóságoknak is szerepet kell adnunk, hogy az állami magán együttműködésben együttműködést megvalósítsák. Köszönöm szépen, most megadom a szót Marin Uribe miniszternek a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nyugtáztuk mindazt, ami elhangzott a mai délelőtt során, és eh, úgy vélem, hogy a tanács számos aggodalmát a parlamentnek osztja, ez lehetővé teszi azt, hogy stabil alapokon lépjünk tovább, figyelembe véve mindazon szempontokat, amelyről ma délőtt itt hallottam. Mindez hasznos lehet ahhoz, hogy az iparral is elő vitát folytassunk. Léteznek kezdeményezések, amelyek teljesen világosak és meghatározó fontosságak ahhoz, hogy a energetikai függőségünket csökkentsük, és hogy az energetikai pályát bejárjuk Európában úgy, hogy a fenntartható fejlődés biztosítjuk és az éghajlatváltozás elleni harcot. Mindez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a versenyképességet biztosítjuk Európában, és foglalkoztatást is biztosítsunk. Számos tanulmány is készült olyanok amelyeket a bizottság is végzett, készített, és amelyek lehetővé teszik azt, hogy kimutassuk, hogy a foglalkoztatása is hosszú távon mindez pozitív hatással lesz. A létező ipari fejlesztési célokat kell teljesíteni, ami azt jelenti többek között, hogy pontosítanunk kell, azonosítanunk kell azt, hogy milyen finanszírozás áll a rendelkezésre ezen technológiáknak a fejlesztésére. A pénzügyi szempontból hangsúlyosan szó eset, ezt a szempontot is osztjuk a tanácsal. Ugyanakkor csak akkor tudunk tovább lépni ezen a területen, hogyha figyelembe veszük és érvényesítjük azokat az előjogokat, amelyekkel a tanács, illetve az Európai Parlament rendelkezik. Ennek keretében nélkülözhetetlen az, hogy fokozzuk a költségvetési forrásokat ezen technológiáknak az alkalmazására. A prioritásáknak a rögzítése meghatározó fontosságú az európai intézmények közötti további egyeztetésekben, vitában és többek között itt az Európai Parlamentben. A bizottság megtett és meg fogja tenni mindazon intézkedéseket, amelyek biztosíthatják azt, hogy a szed terv kellő finanszírozásban részesüljön a jelenlegi pénzügyi tervnek a keretében, csak úgy, mint a jövőbeli pénzügyi tervnek a ter- keretében. Éppen ezért azt mondhatom, hogy ezen a területen nagyon fontos tevékenység van. A magánfinanszírozásnak nagyon fontos szerepe van ugyanakkor. Ez, tovább kell dolgozunk azért, hogy a közszféra forrásait is maximalizáljuk, és a magánforrásokat azért, hogy ezáltal olyan emelő hatást éljünk el, amely pozitív előtte hatású lehet a jövő szempontjából. Képítropi, Mr. Commissioner, Köszönöm szépen, most megadom a szót Potocsnik biztos úrnak. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a vitáért. Nagyon eh, eh, nagy figyelemmel követtem ezt a vitát, és nyilván ezeket a kérdéseket eh, figyelembe vesszük, hogyha a jövőbeni munkánkat tervezzük. Egy rövid történettel kezdeném. A 70-es évek olajkrízise után láttuk azt, hogy az innováció iránti lelkesedés milyen nagy, a versenyképesség növekedése megvalósult, mégpedig a környezet tiszteletben tart, tartása mellett. Azonban ez csak nagyon rövid ideig tartott. Ahogy ahogy egyre messzebb, kerül, messzebb kerültünk az olajválságtól, egyre csökkent az kutatásfejlesztésbe való befektetés, és tulajdonképpen újra hátra döltünk, és kényelmes életet éltünk, és az importált energi, olcsó energiából éltünk. és az olajválság után a kutatásba való beruházás négyszer akkora volt, mint most. Most ezek után a felelőtlen időszak után most hogyan próbálunk reagálni a klímaváltozásra, az energiaproblémákra, az energiafüggőségre. Azt hiszem, hogy proaktívnak kell lennünk, ez az egyetlen realisztikus megközelítésre nem lehet álmodozni. Ebben a koncepcióban az az anyag, ebben az anyagban, amelyet benyújtottunk nemrégiben a 2020-as stratégiában, nem látunk alternatívát a zöld növekedés mellett. Tisztább iparra van szükség, és nem annyira, hogy nem arra van szükség, hogy tisztítsuk az iparunkat, hanem eleve tiszta ipart kell létrehozni. Az energiahatékonyságra kell koncentrálnunk a forrás hatékonyságra kell koncentrálnunk, ez az egyik legfontosabb dolog, ami szerepel az EU 2020-as stratégiában. Hogyha rátérek a SZET tervre, ami a második kérdés, akkor elmondhatom azt, hogy a SZET tervben szereplő becslések a technológiai utamterveken alapulnak. Nagyon komoly munkát végeztünk itt. Hogyha megnézzük, hogy mely javaslatok szerepelnek itt hogyan becsüljük meg, hogy milyen finanszírozásra van szükség a jövőben. A szél 6, a nap 16, bio 19, CCS 13, nukleáris 7, intelligens gerinchálózatok, aztán a hidrogén 5, 11 az intelligens városokra, Európai Kutatási Szövetség 5 és Alapkutatás 1. Ez 71. Szeretnék tájékoztatni arról és emlékeztetni arról, hogy ebből hét a nukleáris energiára energiára az, eh, kerül, ebben nincsen benne a fúzió, eh, de ez eh, egy külön nagy tétel. Az beruházásaink oroszlán részét látják akkor ezek szerint, hogy mi befektetjük. A következő kérdés a finanszírozás forrása és az ütemterv. A legfontosabb forrás onnan kell, hogy jöjjön, ahol a legnagyobb forrás szerep megvalósul, vagy van, ez pedig a tagállamok, illetve az ipar. Aztán az Európai Uniós költségvetés, a jelenlegi és jövőbeni pénzügyi terv, aztán a, az, az emissziókereskedelmi rendszer, illetve olyan eszközök kihasználása, amelyek már léteznek Európai Beruházási Banknak kellene például ezen a területen beruháznia. Nagyon komoly kérdés a, a beruházás struktúrája is. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy a magán és állami finanszírozás struktúrája nem ugyanaz. A piaci közelsége miatt, a piaci kudarcok miatt, amelyek a különböző technológiákban felmerülhetnek, ezekkel szemben kell, szembe kell nézni. Azonban hiszem azt, hogy ami itt van előttünk, az egy komoly dolog, komoly ügy, főleg, hogyha a következő pénzügyi tervről elkezdődik a vita, eh, akkor látni fogjuk, hogy újra kell gondolni azt, hogy melyek a prioritásaink, és eh, hogy hogyan kellene a jövőben beruháznunk. A következő dolog, amit szeretnék említeni, az az, hogy minden kezdeményezés hamarosan megindul, kivéve az intelligens városokat, Nos, 2010-ben indul az intelligens városok kivételével az összes projekt. Ne gondolják azt, hogy azok a dolgok, projektek, amelyekről itt beszélünk, ezek nem kezdődtek meg, vagy azok nem működnek. Hát dehogy is nem működnek, ezek, ezek életben vannak, életben lépnek, például a Kutatási Szövetség, ez már néhány éve működik. Az utolsó dolog, amit említeni szeretnék, az az, hogy a SZET tervel egy specifikus Európai Uniós szintű programot indítottunk el. A, le, a legutóbbi törvényhozási ciklusban nagyon sokat küzdöttem az európai kutatási térségért. Európai szinten a kutatási pénz kb. 5%-ával fog, 5%-a tartozik hozzánk. Hogyha európai szinten nem tudjuk az erőfeszítéseinket összekötni, és nem tudjuk elkerülni a duplikációt, akkor nem fogunk sikeresek le, nem leszünk sikeresek. Ne csak az európai költségvetést tartsuk szem előtt, hanem mindannyian a pénzünket össze kell, hogy dobjuk. A SZET terv a legjobb program, legjobb példa Európai Uniós szintű programokra, és remélhetőleg új programok is lesznek. De nem szabad alábecsülnünk azt, ami itt történik. Itt köz- és magánszféra együttműködéséről beszélünk, ez nagyon-nagyon szükséges, és emellett szeretném felhívni a figyelmüket a pénzügyi tervre, illetve a pénzügyi szabályozásra. Ez lehetővé kell, hogy tegye a kockázatvállalást, hogyha komolyan akarunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Azt hiszem tehát, hogy az egyik legfontosabb európai tervről beszélünk, a SZET tervről, Európai Energiakutatási Szövetségről beszélünk, a legjobb kutatási szervezetek nyílt, nyitottak itt meg, és ezeknek az együttműködésével lehet a legfontosabb kérdéseket megoldani. A végső fontos üzenetem az, hogy a legfontosabb feladatunk az, hogy a politikai súlyunkat